Egy közleményem is van önök számára. Vladimir Remek az Európai Parlamenti mandátumáról való lemondásáról tájékoztatott december 16-ai hatállyal. Az Európai Parlament az eljárási szabályzat 4-es cikkeje értelmében a szabaddá váló mandátumot december 16-ai hatállyal megállapítja és értesíti erről az illetékes nemzeti tagállami hatóságokat. Hölgyeim és uraim, áttérünk a szavazásra. Brock úrnak eljárási kérdése van. Parancsoljon. Elnök úr, Szeretném a tisztelt arról tájékoztatni, tekintettel arra, hogy nem sokára az Ukrajnáról fogunk szavazni, hogy három órája. Julian Timosenko lánya és ügyvédje számára meg lett tiltva, hogy Timosenkot a börtönben meglátogassák és konzultáljanak vele. Az ukrán jog szabályai ellenére az ügyvéd nem tudja meglátogatni védencét a börtönben, ezt szerettem volna itt közreadni. Elnök, köszönöm szépen ezt a sajnálatos közleményt, amely újra csak azt mutatja, hogy Ukrajnában hogyan eszkalálódik a helyzet, és mennyire fontos, hogy hogyan járunk el a parlament nevében.